Prendete posto per favore. Benvenuti a tutti, votiamo inizio alla commissione. Mindenkit üdvözlök. Elnézést kérünk azért, hogy egy kicsit később kezdjük meg a mai ülésünket ugyanis a ciprusi elnökséges Soros biztos úrral tovább tartott az informális háromoldalú megbeszélésünk. A tanács épületében találkoztunk ez alkalommal, nem a parlamentben, éppen ezért egy kicsit késve érkeztünk. A fiatal gazdák Lombardiai Szövetségének vendégeit és az elnöküket, Franceszkát is üdvözölni szeretném itt körünkben, a szakbizottsági ülésünkön. Most pedig azért, mert már eh, nagyon szorít bennünket az idő, azt javaslom, hogy a következő négy napirendi pontot együttesen kezdjük. Ez a 9, 10-es, 11-es és 12-es napirendi pont, amelyeket tehát együttesen kezelnénk. Itt Elsősorban Horvátország felvételről van szó a szövegekbe, és Luis Kapolos Szántosnak adnám meg a szót a közvetlen kifizetések, illetve a vidékfejlesztés kérdésében, majd Zsors Dantán a termékpiacok között szervezéséről fog beszélni, és aztán Jegle és Pacsikov urat is kérném, hogy szóljanak hozzá a kérdésekhez, illetve a mezőgazdasággal foglalkozó valamennyi is jelen van, nagyon örülünk, Pléve igazgató, és itt van, ők is szót kapnak. Most először pedig, tehát um, Kapulos Szántos úr, majd Dantonő Lavia úr, és aztán reagál a bizottság, megpróbáljuk ezt minél gyorsabban uh, e, megbeszélni, és aztán Horvátországgal kapcsolatos tárgyalások uh, állásáról, és szeretnénk jelentést kapni, de először akkor kapulassan Szántos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy röviden, tömören foglaljam össze a mondani valómat, hiszen én úgy gondolom, hogy jó gondolat az, hogy valamennyi előadó megkapja a szót, hiszen együtt működtünk, együtt dolgoztunk, és hogyha valamiről elfeledkeznék, akkor a kollégák majd ezt kiegészíthetik. Először akkor a vidékfejlesztési támogatásról szóló rendeletről beszélnék. Itt elég jól halad a munka, elég sok megbeszélésre került sor, a találkozók pedig rendkívül konstruktívak voltak, kiválóan együtt tudtunk működni, éppen ezért előrelépést is sikerült elérnünk, de ugyanakkor még nem beszélhetünk végleges konszolidált kompromisszumokról, ezek még nem születtek meg. Először is a fiatal mezőgazdák szólnék, ugye egy olasz küldöttség érkezett körünkbe, fiatal gazdák, vannak itt vendégségben, őket talán különösen érdekli ez a téma. A fiatal gazdák esetében is már majdnem megszületett a kompromisszum, tehát az, az első pillérbe kötelező jelleggel kerülne ez be, ez a program, ott a 25%-os emelést szeretnénk elérni hektáronként a támogatás ügyében, és ezek az első 100 hektára lennének érvényesek, hogyha a tanács és a bizottság a javaslatunkhoz csatlakoznának, akkor az első 100 hektár után a mezőgazdasági üzemek 25%-os kiegészítés topapot kapnának, a közvetlen kifizetéseket pedig fenntartanánk továbbra is a fiatal gazdák számára. A a fel nem használt forrásokat pedig a tagállamokban arra is fordíthatják, hogy új mezőgazdákat támogassanak abban az esetben is, hogyha ezek az újonnan belépő gazdák nem fiatalok már. Aztán a kistermelők esetében is már majdnem áttörést értünk el, akik kevesebb, mint 1500 euró támogatásban részesülnek, ők automatikusan bekerülnek majd a kis termelői programba, akik pedig nem kerülnek be ebbe a programba, ők természetesen a jelenlegi támogatási rendszerből juthatnak forrásokhoz. Aztán a rugalmasság a két pillér között itt már van egy előzetes kompromisszum az első pillérből, a második pillérbe 15% kerülhet átcsoportosításra. Egyelőre még nem sikerült megegyezésre jutnunk arra, hogy a második pillérből mennyi csoportosítható át az elsőbe, ez 5-10% között mozog ez az összeg. Aztán a termeléshez kötött kifizetések, támogatások. Itt a bizottság javaslathoz csak hasonlatos a mi javaslatunk itt, a nemzeti források 5%-át javasoltuk, illetve több mint 5%-ot a, azon tagállamok esetében, ahol a termeléshez kötött támogatások kifizetése kerülnek jelenleg is. És ahol még nem sikerült kompromisszumot kötnünk, azok a rendkívül kényes kérdések, Először is a felső értékek, a plafonértékek meghatározása esetében nagyon különbözőek az álláspontok. És de azt sajnálom, egy kicsit itt, itt egy kicsit elvesztem a papírokban, nem, itt a plafonértékeknél már sikerült eh, előrelépnünk néhány perccel ezelőtt, ugyanis értesültünk a tanács eh, álláspontjáról, aztán ami a greeninget, a zöldítést illet, itt is előrelépés történt, itt próbálunk egyszerűsíteni a bürokratikus terheket, eh, felszámolni az ökológiai elem, tehát a környezetvédelmi fejezet esetében itt rugalmasságot kívánunk biztosítani a tagállamok számára, itt eh, más támogatással való egyenlőtékűség alapján kívánunk rugalmasságot biztosítani. Aztán a belső konvergencia kérdése, tehát hogy egy-egy tagállamon vagy régión belül hogyan lehetne közelíteni egymáshoz a támogatásokat. Itt ugye 2014 9 közötti időszakra van szó, itt valamiféle mechanizmus kell találnunk annak érdekében, hogy ne torzuljon a versenyhelyzet, ugyanakkor az ezzel küzdő tagállamoknak segítséget is tudjunk nyújtani. Tehát a kizöldítés, a diversifikáció, e, ezek a kérdések még még megoldandók, de úgy tűnik, hogy itt is van már kielégítő javaslat. Aztán miről is szeretnék még beszélni? A 10, maximum 10 hektárnyi területtel működő mezőgazdasági üzemek esetében nem kell külön kultúrával rendelkezni, 30 hektári két féle növénykultúrát kell természetesen, 30 hektár fölött pedig kötelező jelleggel két növénykultúrát szeretnénk elérni. Aztán átmeneti rendelkezéseket szeretnénk bevezetni egy további kultúrnövény termesztésére vonatkozóan. Aztán egy következő nagyon kényes kérdés, itt a, itt a 10 maximum 10 hektárnyi megművelt terület esetében az ökológiai eh, érdekű terület eh, nem kötelező, de ahol több mint 10 hektárnál több területet eh, művelnek meg, ott viszont kötelező jelleggel be kell vezetni ezeket az ökológiai zónákat, környezetvédelmi értéke területeket be kell vezetni, de hogy milyen arányban ez még vitatott, a tanács 7%-ot javasol, mások 3%-ot, másfél mészet 5%-ot javasolnak, a környezetvédelmi szakbizottság 7%-ot szeretne. Tehát 3 és 7% között valahol kompromisszumra kell jutnunk, talán az 5% a lehetséges megoldás az ökológiai jelentőségű terület vonatkozóan, de vannak olyanok is, akik már az 5%-at is problematikusnak tartják. És eh, lehet, hogy az egyes százalékos arányokról külön-külön is tudnánk szavazni, és külön is meghatározhatnánk. Elnök úr, nem szeretnék most ö, eh, ö, eh, valamennyi részre beszámolni, ez tehát így nagyjából a jelenlegi helyzet a közvetlen kifizetések esetében. Ami pedig a vidékfejlesztést illeti, ott egyszerűbben sikerült előrelépést elérnünk, hiszen a részletkérdéseknél igazából itt nem merültek fel akkor a problémák, kompromisszumra tudtunk jutni, de itt is vannak még megoldandó problémák. Aztán a társfinanszírozás, a a környezetvédelmi intézkedések esetében ugye jelenleg 55%-os a társfinanszírozás, a bizottság 50%-ot javasolt, mások a társfinanszírozást 60%-ban határoznák meg a kompromisszum, amely talán támogatható lenne, az akkor az 55% lenne logikus módon. Aztán a, a nemzeti források esetében a vidékfejlesztés területen 25 ot a biogazdálkodás és a környezetvédelmi intézkedésekre lehetne fordítani. Ez nagyobb összeg, mint amennyit jelenleg ilyen célokra lehet fordítani. Jelenleg átlagosan 24%-ot költenek a tagállamok ezekre a célokra, de mivel hogy ez egy átlagos szám, el kell mondanunk azt is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek sokkal kevesebbet költenek ezekre a célokra, és mi most azt mondjuk, hogy minden tagállamban legalább 25%-át a e forrásoknak agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre kell fordítani. Aztán a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, ott, ott tárgyalási mandátumként a parlament számára abban állapodtunk meg, hogy a költségvetési e, források tekintetében a jelenlegi költségvetésből kellene kiindulnunk, de két kérdésben még mindig nehézségek merülnek fel. Egyrészt, egyrészt a különleges helyzetű zónák, tehát a hátrányos vagy kedvezetlen adottságú területek esetében láthattuk, hogy itt még nagyon nagy a távolság a tanács és a parlament között. A tanács inkább a, a, a bizottsági javaslatot kívánja elfoglalni. Mi viszont itt a parlamentben a frakciók többségevel úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetet kellene inkább fenntartani, maradnánk inkább a status quo-nál, és éppen ezért itt még további tárgyalásokra van szükség ahhoz, hogy itt megállapodásra jussunk. Aztán a kockázatkezelés a parlamentben a többség azt szeretné, ha ez a második pillérben marad úgy, ahogyan azt a bizottság javasolja, de a környezetvédelmi szakbizottságban nagy többséggel elfogadták azt a lehetőséget, hogy ezt a kockázatkezelési rendszert a második pillérből az első pillérre eh, ruházzák át. Ennek vannak hátrányai is, de úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági és a a Környezetvédelmi Szakbizottság között, tehát vannak itt eltérések, de a tanácsban viszont a nagy többség azt támogatja, hogy a kockázatkezelési rendszert tartsuk meg a második pilléren belül. Ugye itt elsősorban mezőgazdasági biztosításokról van szó, és vannak olyan frakciók, amelyek egész egyszerűen a biztosítási rendszert szeretnék kivenni, a második pillérben mások ugyanakkor meg akarják tartani, tehát éppen ezért azon kell dolgoznunk, hogy valahol középen találkozzunk. Különben nehéz lesz itt bármit is elérni. A bizottság ugye a többségi tanácsi javaslatot támogatja, ezt hallhattuk a szépen ez alatt ülésem. Kedves kollégák, kedves elnök úr, általánoságban tehát ennyit tudnék elmondani. Ez tehát az aktuális helyzet. Én nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a munka eddig folyt. Az árnyék előadók eh, rendkívül konstruktívan együttműködtek, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és meggyőződésem az, hogy december 15-ig, ugye ez ugye az új határidőnk, sikerül majd kompromisszumokat ugye úgyis december 15-ig kell ugye fordítókhoz eljuttatni a kompromisszumokat, és ezért azt gondolom, hogy november végéig sikerül majd ezeket a kompromisszumokat megfogalmazni, és akkor időben el tudjuk majd küldeni fordításra ezeket. Úgy gondolom, hogy ezt el tudjuk majd érni, és tényleg azt kérném valamennyi kollégától, hogy hogy valóban a szakbizottságban nagy többségre van szükség. A fontos kérdéseknél fontos, hogy nagy többséggel támogassuk a pozíciónkat. Így akkor januárban, amikor majd szavazásra kerül ez, akkor, akkor valóban el tudjuk majd megfelelő támogatottsággal kezdeni a trialógust a tanácssal, és ugye márciustól indulnak majd ezek a tárgyalások, de hát igazából jó lenne minél hamarabb megkezdeni ezeket a mezőgazdák érdekében, és jó lenne, hogyha már 2013 első fél évében le tudnánk zárni a munkákat. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Megadnám a szót Michel Dantonnak, aztán pedig Giovanni Lavia következik, és aztán további felszólalók is soron, sorra kerülnek a bizottságból. Úgyhogy remélem, hogy a képviselők mind a négy témával kapcsolatban felszólalnak, majd megadom a szót Michelnek. Bon, moi je voudrais, comme Louis l'a fait, d'abord... Euh, Köszönöm, elnök úr. Nos, ahogy Louis is tette, szeretnék először is köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és az együtt működő partnereknek. Jó lehet, bizonyos ügyekben nem kerültünk, nem jutottunk egyetértésre, mindenki szeretne előre haladni az ügyben. Nos, nyilvánvalóan lesznek bizonyos témákban véleménykülönbségek, nehéz lesz olyan megállapodásokat kidolgozni, amely az összes politikai vonalat összekapcsolja minden esetre. Most tíz kompromisszumos módosítójavaslat van az asztalon az imo kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezek közül néhány mm, tulajdonképpen már végleges, de hát nyilvánvaló addig semmiben nem állapodunk meg, amíg mindenben meg nem állapodunk meg. Vannak olyan kérdések, mint az iskolatei, vagy a méhészet kérdése, amelyek még kérdésesek a magán tárolás, illetve a piaci normák ugyancsak ide tartoznak. Ami a, az állami beavatkozásokat illeti, nem minden frakció fogadja el a kompromisszum tervezeteket a magántárolás esetében ugyancsak nincs egyetértés, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a kompromisszum valójában a termékek listáját nem tartalmazza hiszen az úti terv meglehetősen hosszú, és eh, igazándiból egy ilyen listánban nem nagyon lehetne megállapodni, úgyhogy minden egyes eh, vonalkozásról külön szavazást kell majd tartani, ami ezt a listát illeti, és majd meglátjuk, hogy eh, végső soron a többség mit gondol és hogy gondolkozik ezekre a tételekről. Az olívaolaj, a gyümölcsök, az zöldségek, még mindig eh, háttérben maradtak. Ehm, itt ugye ágazatközi megállapodások eh, eh, lógnak a levegőben, és amíg ezekre nem kerül sor, addig nem tudunk előrelépni. A borágazat itt ugye megint kérdés, hogy csak magáról a borról beszélünk, vagy pedig a borpiaci közös szervezetről, ez, ez, ez is kérdés még. A telepítési jogok, ezek azok a kérdések, amelyek most a kompromisszumokban még nincsenek lezárva. Nagyjából így foglalnám össze, az árnyékentésebb ők csak három alkalommal ültek még össze, túl sok meglepetés nem volt. És azt hiszem, hogy a vitákban már most látjuk, hogy az fog győzni, aki jobban tud érvelni a saját meggondolásai mellett. Ennek köszönöm szépen, Michel, akkor menjünk tovább, és Giovanni Lavillának adnám meg a szót. Természetesen följegyeztük, hogy ki szeretne hozzászólni a témákhoz. Köszönöm, elnök úr. Ami a kap finanszírozását horizontális modellben illeti, nagyszerű együttműködést számolhatunk be az árnyék jelentéstevőkkel. Jó néhány kompromisszumos módosítót tudtunk elfogadni. Persze, mint általában, az esetek többségében minden ö, ö, frakció egyetért a kompromisszumos javaslatokkal az 56. cikkig, amikor az igazoló testületekről van szó, amikor a célokról van szó, a monitoringról van szó, a helyi innovatív együttműködésről, a háztartásokkal, a farmokkal való együttműködés, gazdaságokkal való együttműködésről van szó, akkor, akkor itt elég nagy az egyetértés. Ugyanakkor még folyik a munka a feltételesség kérdésével kapcsolatban. és hát van néhány tüskés téma még, például a vízdirektívával és a növényírtószerekkel, kártevőírtószerekkel kapcsolatos kérdések. De remélem, hogy ezeket is tudjuk valamilyen módon kezelni a következő néhány napban az árnyék jelentéstevőkkel, és ki tudjuk dolgozni a megfelelő kompromisszumos módosítókat. Van egy kérdés még, a bizottság egy további javaslatot tett az átláthatósággal kapcsolatban. Itt tiszteletben tartom a javaslatot, ugyanakkor véleménykülönbségek terültek ki a módosítókkal kapcsolatban. Én magam benyújtottam egy módosított javaslathoz, a bizottság javaslathoz, annak biztosítására, hogy végül megmarad a jogunk a magánélet szentségének megvédésére. Nos, nem gondolom, hogy jó ötlet, hogyha elvárjuk, hogy minden egyes gazdaság beszámoljon minden egyes eurócentről, amelyet különböző Európai Uniós forrásokból kapott, névvel, címmel föltegye ezt az internetre, ez nem biztos, hogy rendben van, ez egyfajta megkülönböztetés lenne a gazdálkodókkal szemben. E, tehát úgy gondolom, hogy itt a vezetéknevet egy kóddal lehetne lecserélni, amit persze vissza lehet vezetni arra a személyre, aki kap támogatást e, kapott de sokan úgy gondolják, hogy eh, ez a megoldás eh, az átláthatóságot eh, korlátozná, szerintem viszont megfelelő egyensúlyt jelent, teremtenénk ezzel. Elnök, köszönöm szépen, akkor megadom a szót azoknak, akik fel szerettek volna szolgálni. Agnew, a te la úr először. Köszönöm, elnök úr. Néhány kérdés. Az első eh, Luis Caprasantos úrhoz, köszönöm szépen az erőfeszítésekért, hogy ezeket a greening témákat megpróbálja világosabbá tenni, miközben nagyon magasak a búza árak eh, a világszinten. Eh, közben tőlünk azt kérjük, hogy kevésbé intenzív módon termeljünk. Szeretném, hogyha ezt pontosítanánk. Ön azt mondta, hogy az első 10 hektárt ugye mentesíteni kellene az ökológiailag fontos területeken. Ez most minden egyes farmra vonatkozik, függetlenül attól, hogy fiatal gazdálkodóról van szó, vagy idősebb gazdálkodóról van szó. Ez az ön javaslata most? Vagy pedig az a 10 hektár az valamilyen feltételek mellett csak ez a kitétel. Aztán említették ugye, hogy a, a kifizetésekhez hozzájutó személyek neve helyett kódokat e, alkalmazanak. Itt ki fog ehhez az adathoz hozzáférni? Elnök, megadom a szót a következőknek. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich konnte leider nicht... Köszönöm szépen. Itt Capula Santos úr megjegyzéséhez, ami a százalékos szabályozást illeti, én szeretném mindenkinek megköszönni a munkát. Remélem, hogy sikerül kompromisszumokat kidolgozni, amit a többség támogathat a szakbizottságban. A 7 százalékos szabály kapcsán egyáltalán nem értem, hogy mi húzódik meg a bizottság javaslatának hátterében. Németországban egy energiafordulat következik be, felszámoljuk az atomerőműveket, és erőteljesen emelkednek az árak, és minden egyes művelt hektáron szerintem ezt a javaslatot figyelembe kell vennünk, és egy észszerű megoldást kell találnunk. Független attól, hogy ez 3, 4 vagy 7 százalék lesz ez a szabály, minden esetre figyelme kell venni, hogy ez környezetvédelmi szempontból mennyire fenntartható, illetve megvalósítható. Az itt előírt területek olyan körzeteket érintenének, ahol már egyébként is problémák és nehézségek merültek fel. Az interneten nemrég olvastam, hogy ez a Jones féle javaslat olyan területekre vonatkozik, amelyek nagyon rossz minőségű talajok, és én nem igazán tudom, hogy mi indokolta a környezetvédőket, vagy a környezetvédelmi érveket. Itt egy megfelelő terület alapú támogatási rendszert kell kialakítani a jövőben, és nem a, mint ahogy ez a csalaszféle javaslatban szerepel, az egyébként is nehéz helyzetben lévő területeket megregulázni. Ez a, az én véleményem szerint nem támogatható, ezzel nem lehetne sikeres az agrárreform, ezt nem tudjuk elfogadni. A terület 50%-ának a megműveléséről van szó, és végül is csak a, azokra a területekre kell korlátozni, ahol feltétlenül szükség van ilyen beavatkozásokra. Meg kell vizsgálni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy bekapcsoljuk az ökológiai fontos területeket is. Azt hiszem, hogy a most elhangzott számok is már meglehetősen megkérdőjelezhetők, és szerintem egy sokkal észszerűbb szabályozást kellene találni. A 7%-ot semmiféleképpen nem tudnánk támogatni. Köszönöm szépen, Albert Szekierszki, majd José Bové következik. Először is induljunk ki abból a feltételezésből, hogy 2020 túlra nézve semmiféle megoldást nem javasolunk. Itt gyakorlatilag csak betesszük a lábunkat a ajtó résbe, és gyakorlatilag itt elhalasztunk egy megoldás, ami nem biztos, hogy 2020 után is működőképes. Ez lenne az én első általános megjegyzésem. Másodszorban nem igazán értem Kapula Santos urat, amikor azt mondja, hogy ha ez a két és fél százalék kötelező lenne a fiatal gazdák esetében az első pillér keretében, ez idáig ugyanis az volt a megállapodás, hogy ez a második pillér körébe tartozzon. Az első pillérem belül pedig a nemzeti forrásokat az egyes intézkedések különösebben nem érintenék. A második kérdés. A 100 hektáros küszöb. Ez egy új európai modellt jelent, másod sokkal alacsonyabb ez a terület. Miért nem húzzuk meg ezt a határt 50 hektárnál a 100 helyett? Hiszen ezzel megint csak torzulna a verseny. és ez arra ösztönözné a gazdákat, hogy felosszák a birtokaikat. További kérdés. Az 1500 euró az ennél kevesebbet kapó gazdák szerepelnének a programban. Ez azt jelenti, hogy fennmaradna ez a támogatás, amit eddig kaptak, viszont ez azt jelenteni, hogy nem mindenki kapna 1500 eurót, hiszen ez érinteni a nemzeti forrásokat. És ezzel is torzulna a verseny. A többi gazdához képest, különösen az árutermelőkhöz képest. És ami a pillérek vitát illeti, az első pillérből a második pillérbe 10%-ot áthelyezni, itt eh, azt hiszem, hogy a számok nem igazán alátámaszthatók. Hogyha indokolni akarjuk a támogatásokat, akkor tegyük lehetővé ezt a 10%-os átcsoportosítást. Ez lehet akár 5 is, 5% is, de a lényeg az, hogy ne csökkenjenek a támogatások a jelenlegi kötelező rendszer összefüggésében. Ugyanis hogyan tudnánk megmagyarázni a gazdáknak eh, ezt a csökkenést? Ami pedig a 25%-ot illeti az agrár környezeti intézkedések vonatkozásában a második pillér keretében, itt nyilván a méretek eltérőek. Egyes országokban az első pillér 38-40%-át teszi ki a nemzeti forrásoknak, más országokban a, ez csak 10-15 százalék. Azok, azon országok esetében, amelyeknek a vidéki területeket, illetve a mezőgazdaságot kellene támogatniuk a korszerűsítés érdekében, felmerül a kérdés, hogy a az ilyen ökológiai vagy környezetvédelmi intézkedések mennyivel csökkentenék a versenyképességüket. Egy további felvetésem is lenne, Ez pedig az információk nyilvánosságra hozatalával függ össze. Nyilvánvalóan szükség van a tájékoztatásra, a közéleménynek is tudniuk kell, hogy hogyan gazdálkodunk az EU forrásokkal, de azt hiszem, hogy az nem indokolt, hogy XY mennyi pénzt kap. Számos adat kerül nyilvánosságra, és ezek joggal hozzáférhetők nyilvánosan. De más területeken például a vállalkozások illetően arra lenne szükség, hogy kötelezővé tegyük a nyilvános tájékoztatást, ezzel biztosítva a méltányosságot. Ami pedig a 7%-os kizöldítést illeti, rendben van, hogy energia, tehát bio üzemanyag előállítására felhasznált növényeket is termeljünk, de itt Végezetül még megemlítenék néhány olyan új eszközt, amit a második pillér keretében lehetne támogatni, így például a hitelek finanszírozását. A gazdáknak saját tőkét kellene biztosítaniuk, amihez mi bizonyos mértékű társfinanszírozást nyújthatnánk. És ez az egyszerűsítéshez komoly mértékben hozzájárulna és hatékonyabbá tenni a rendszert, amit egyébként már a gyakorlat is beigazolt. Köszönöm szépen! És most José Bové, majd meg Guinness asszony következik. Három dolgot szeretnék megemlíteni. Először is ez pusztán egy gondolat, ami felmerült bennem. Nézzük meg, hogy mi történik ma Magyarországon, ahol több mint egy millió hektárt kaptak meg olyan illetők, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz. Hogyan tudunk ezzel megbírkozni, hogyan foglalkozunk, és hogyan tudunk gondoskodni az aktív mezőgazdákról, hiszen itt a konfliktus egyre inkább kiéleződik. És a támogatások kifizetése is nyilvánvalóan itt szerepet játszik. Van néhány példa, ahol bizonyos falvakban kirekesztődtek, vagy kimaradtak a gazdák ebből a földosztásból, és olyanok jutottak földhöz, akiknek semmi között a mezőgazdaságból. A mezőgazdasági államtitkár le is mondott ennek következtében. Tehát ez egy igen súlyos kérdés. Itt végül is támogatásokról van szó, úgyhogy én szerettem volna csak megszellőztetni ezt a kérdést. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti, Capula Santos úr anyaga, ami a cappinget, illetve a támogatások újraosztását illeti. Stefan Tefol, a francia mezőgazdasági miniszter elmondta, hogy egy prezentációban a szakbizottság előtt, hogy az első pillér keretében, keretén belül 10-15 százalékot lehetne újraosztani a nemzeti forrásokból meghatározott terület méret alatt azok számára, akik az nemzeti átlagnál kevesebbet kapnak. Ez be vehető-e a parlament munkájába, vagy megfontolásaiba. Itt az egységes közös piaci szervezetekkel kapcsolatos munka kapcsán is felmerülhet. Harmadsorban pedig a politikai kérdéseket illetően én hallottam az ütemezésről, január 23-24-én fogunk szavazni, remélem, hogy tartani tudjuk ezt a határidőt. Ugyanakkor viszont szerintem nem feltétlenül ítélhető meg pozitívan az, hogy a tanácsal és a bizottsággal már azelőtt megkezdjük a tárgyalásokat, hogy a plenáris szavazna. Nem arról van szó, hogy én nem bízom a jelentéstevőkben, pusztán arról van szó, hogy ez az első alkalom, amikor lehetőségünk van részt venni, mégpedig egyenlő tárgyalófélként a tárgyalásokban a bizottsággal és a tanácssal. És éppen ezért nagyon megerősödne a tárgyalási pozíciónk, hogyha megvárnánk a plenáris szavazását. Szemben azzal, hogy a szavazás megelőzően, illetve a szakbizottsági szavazás és a plenáris szavazás között ülnénk le a három oldalú tárgyalások asztalához. Itt szerintem nem lenne helyes ez a megoldás, mindenféleképpen ki kéne alakítani a parlamentnek a hivatalos álláspontját, akár tetszik, akár nem, akár vesztesen vagy nyertesen jövünk ki ebből a szavazásból. Minden esetre meg kell néznünk, hogy a Lisszaboni szerződés mit jelent számunkra, milyen pluszokat, és így megközelíteni a, szavaz, a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, hogy az elnök, én az agályait értem, és mi arra törekszünk, és ez lesz a napirendünk, hogy 20, január 22 23-24-én szavazunk, és a februári mini plenárison nem tudunk szavazni, mert az túl közel esik a januári dátumhoz, tehát várhatóan márciusra halasztódik a plenáris szavazás, és ezt követően kezdhetnénk meg a formális tárgyalásokat. Ezeket az agályokat szerintem mindenki osztja, és közben lehetnek informális találkozók, megvizsgálandó milyen témák vannak, elsősorban azokat a témákat vizsgálnánk, ahol nincsenek ellen vélemények, a Lisszaboni szerződésnek megfelelően. megkérdezte asszony, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt a határidőket tisztáztuk. Mindenesetre fontos leszögezni, hogy alig van már időnk március követően, hogy a formális részt is meg tudjuk vitatni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a reformmal kapcsolatos következtetések megszülessenek júniusig. És én köszönöm a jelentéstevőknek a munkájukat, hiszen itt rendkívül nehéz, volt, nehéz dolguk volt, és a közvetlen kifizetések kapcsán különösen üdvözlöm az együttműködést. Az árnyékjelentéstevők és a politikai frakciók is megvitatták ezt a kérdést. Minden esetre fontos magunknak is belátni, hogy ez nem a folyamat utolsó lépcsője, és a parlamentnek is alaposan végig kell gondolnia az álláspontját, amivel majd a tárgyaló asztalhoz leülünk. Tehát erre kéne törekednünk, sem mint arra, hogy már most még következtetéseket fogalmazzunk meg. Azt vizsgáljuk meg, hogy mi mit tudunk letenni az asztalra. Nyilvánvalóan minden egyes kérdést, minden egyes tagállam esetében nem tudunk megoldani, egy sokkal szélesebb körű megközelítésre van szükség. A két legproblematikusabb terület a zöldítés és a konvergencia, a külső és a belső konvergencia. És mindkét kérdés kapcsolódik a éves pénzügyi kerethez. Ezeket a kérdéseket tovább kell pontosítanunk, tisztáznunk, és minden kompromisszumos módosításban már ebben a hónapban, vagy legkésőbb decemberben meg kell állapodnunk, hogy kellő nyitottsággal vizsgálhassuk az MFF-et. Tehát összefoglalva, szerintem előreléptünk, egy kicsikét aggaszt, hogy hogyan alakulnak majd a viszonyok jövő márciusig, ahhoz képest, hogy júniusra lekívánjuk zárni. Ez lehet, hogy problémát fog jelenteni, de minden esetre üdvözlöm, hogy a parlament elkötelezett és eltökélt abban, hogy ezeket a határidőket tartani tudja. Grazie, Mária de Gra- Köszönjük szépen, Májred. Köszönjük, hogy a parlament erős szándékát eh, hangsúlyoztat, hogy minél hamarabb érjünk el eredményt, hogy minél jobb, jó eh, jó eredményre jusson. Most pedig Szandra Kanita kapja meg a szót. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, az árnyék előadóknak, mivel valóban csodálom ezt a hihetetlen sok munkát, amelyet belefektettek a kompromisszumokba. Olyan kérdésekben, ahol a vélemények igencsak nagyon eltérnek, hiszen a, a mezőgazdasági ágazatainkban igencsak eltérőek a tagállamokban a vélemények. Több pontra is szeretnék kitérni, amelyek nagyon fontosak a lett gazdák számára. Nagyon nagy kár, hogy nem sikerült többé-kevésbé tiszta kompromisszumokat kötnünk a konvergencia tekintetében, hiszen itt több javaslat is született már ezzel kapcsolatban, de egyik sem felel meg igazán a mi álláspontunknak, a tekintetben, hogy hogyan is kellene a támogatásokat olyan országokon belül közelíteni, ahol a, a, az uniós átlag 50%-a alatti e, támogatásokról beszélünk. Tehát itt különleges megoldásokra van szükség az átmeneti időszak ott követően ugye azt szeretük volna elérni, hogy legalábbis hektáronként az EU átlag 80%-át kapják meg támogatásképpen a újonnan csatlakozottak államokban. Reméljük, hogy ha eddig nem is sikerült, akkor a tanácsal folytatandó párbeszédben, vagy magá a tanácson belül megoldásra kerül ez a kérdés. Aztán egy másik kérdés, amely leteszek szemmel rendkívül fontos, ez a kizöldítés kérdés, hiszen jelenleg a lett területek 52%-át erdők, illetve gyepterületek fedik. És miután függetlenné vált az ország, tulajdonképpen a mezőgazdasági területeink felét elveszített 92 óta, tehát ennyit vesztettünk, ez egy óriási területet számít, és hát ha most még további követelményeket támasztanának a, a termelőinkkel szemmel tartott 3, 5 vagy 7 százalékot is vonjanak ki a termelésbe, hát nem hiszem, hogy ennek bármiféle gazdasági ez bármiféle gazdasági észszerűsége bírna az országunk számára. Én számos javaslatot nyújtottam be, és továbbra is hiszem az, hogy ezt a kérdést regionális alapon kellene megközelítenünk, hiszen ami esetleg az északi országokban lehetséges, az a balti államokban nem biztos, hogy sikeres lehet, vagy Görögországban, Olaszországban más a helyzet. Az átmeneti időszak számunkra szintén nagyon fontos ebben a kérdésben, hiszen ezt minél inkább le kellene rövidíteni Lettország esetében. Aztán néhány rövid megjegyzés az átláthatósággal szemben. 2004 után, miután csatlakoztunk az Európai Unióhoz, a szám, vagy több éven keresztül a támogatásukkal kapcsolatban nyilvánossá tettük az adatokat. Aztán, mivel uniós szinten a szabályozás nem követelte meg az adatok közzétételét, így Lettországban is felfüggesztettük a közzétételt, ugyanakkor a polgárok ezzel nem voltak megelégedve, hiszen úgy gondolom, itt ez az uniós adófizetők pénzére van szó, ezt el kell tudni számolni, ezt átláthatóvá kell tenni, és ugyanakkor még egy kérdés is felmerült, az aktív mezőgazdasági termelő meghatározását még nem tisztáztuk, és Lettországban úgy el, egységes alapú támogatásban részesülnek gazdák, és nálunk nagyon sok olyan gazda van, akik ugyanolyan mértékű támogatásban részesülnek az állattenyésztésében, mint a növénytermesztésben résztvevő gazdák. Köszönjük szépen, Szandra, most pedig Olecsik úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Lassanként lezárul a vita, és nagyon elégedett vagyok azzal, hogy már is ennyi kompromisszum született, de szeretném a következőkre felhívni a figyelmet. Még mindig nagyon sok munkál előttünk, különösen a, a tekintetben, hogy a parlament eltérő véleménye egyre inkább látható lesz több kérdésben, és éppen ezért nem vagyok túl optimista, hogy könnyű lesz elérni a megállapodást. Különösen figyelembe véve azt, hogy egyes tagállamok egyre aktívabbá fognak válni azon tagállamokról van szó, amelyek már most is számos területre rámutattak, és az első pillér tekintetében is fontosak lehetnek ezek a tagállam álláspontok. Itt ugye azt akartuk elérni, hogy az első pillérrel a környezetvédelmi intézkedéseket erősítsük, és eh, a kompromisszumokat átfutva ezek jónak tűntek, de valójában nem igazán eh, kerülünk közelebb a célkitűzéseinkhez e kompromisszumok által sem és a kap e, az adminisztráció szempontjából egyre nehézkesebbé válik, különösen a gazdák számára e, komoly terhetett bürokrácia. És aztán a küszöbb értékek, amelyek ez, ugye Szikeszki úr is beszélt, ezek nem túl igazságosak. Egyrészt ugye a tagállamok számára lehetővé tesszük azt, hogy az, az első pillérből fizessenek a fiatal gazdáknak egy összegű éves prémiumot, ugyanakkor a küszöbértékek meghatározásával korlátozzuk a nemzeti támogatások összegét. Különösen, általánosan érinteti ez a kis termelőket, és, és hogyha a különböző tagállamok helyzetet megnézik, például Lengyelországon is, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy egyszerű lesz a programok végrehajtása egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a megoldások fiktívek fognak maradni, hiszen hogyha a nemzeti kiegészítés, a nemzeti forrásokat is csökkentjük, az azt jelenti, hogy a globális összeget, tehát az, az teljes összeget csökkentjük, és ezzel a gazdák számára tulajdonképpen kifizetődőbb lenne a jelenlegi rendszer fenntartása. Hogyha és hogy ezt nem veszük figyelembe, akkor olyan kompromisszumokon dolgozunk keményen, a, amelyek aztán nem lesznek megvalósíthatók és átölthetők. Aztán ami a kockázatkezelést illetve a biztosítást, ezek nagyon fontosak a 21. században. Mindenképpen ilyen megoldásokat kell nyújtanunk, de úgy gondolom, hogy ennél innovatívabb megoldásokat is kereshetnénk, például a, kölcsöntámogatások is ide tartozhatnak. A zöldek, illetve az én frakcióm is komoly elvárásokkal bír a, az agrár környezetvédelmi intézkedések tekintetében és hiszen Lengyelország a második pillér tekintetében nagyon nagy költségvetéssel bír. 25 százalékát a, a forrásoknak agrár környezetvédelmi intézkedésekre költjük, és ez nagyobb arány, mint számos államban a második pillér tekintetében. Tehát úgy gondolom, hogy itt nem lehetne adhok módon mechanikusan küszöbértékeket meghatározni. Éppen ezért azt szeretném, hogyha felülvizsgálnák az ezzel kapcsolatos álláspontjukat. A nemzeti felső határokkal kapcsolatos értékeket újra kellene gondolni. Itt ugye arra volt, hogy a 10 hektáron aluli üzemeket kivennénk a rendszerből, de sokan egyszerűen félnek kimondani azt, hogy ez azt jelenti, hogy ez a rendszer újragondolását is jelenti. Át kell gondolnunk, hogy ez a program mit is szolgál. Ha nem 7% lesz az arány, hanem 5 vagy 3 ak- akkor is mindenképpen a jelenlegi helyzetet, a jelenlegi problémákat fogja tükrözni a megoldás, és mindenképpen csak bonyolítani fogja a kifizetési rendszert, az oltási rendszert, a pályázati rendszert, itt óriási többletterheget, többletköltségeket rovunk ki az érintettekre, és felmerül a kérdés, hogy itt valóban fenntartható és zöldebb kapott szolgál-e ez az intézkedés. Nekem kételjén vannak ezzel kapcsolatban. Aztán vannak további kérdések is, amelyekről még konkrétabban kellene beszélnünk és nem politikai vitát kellene itt folytatni, mint általában ugye az Európai Parlamentben azt tesszük. A horizontális megoldások tekintetében én vagyok az árnyék előadó, és a megoldások úgy gondolom, hogy jó irányba mutatnak, nem régiben foglalkoztunk ugye az a problémával, hogy a személyes adatok is nyilvánosságra kerülhetnek-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy ezeket nem kellene bizalmas adatoként kezelni talán a bizottság javaslatát többen támogatják majd ezek után, ahol ugye korlátok nélkül a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát eh, javasolja a bizottság. Köszönjük szépen, Vocskapszki úr kapja meg a szót. Köszönöm. Próbáljam. Úgy gondolom, a probléma itt az, hogy eh, egy gyógyszert szeretnénk találni sok betegségre. Olyan megoldást. Nyilván a környezetvédelmi szempontból, ökológiai szempontból fontos területek kapcsán egyetértek, vagy megértem kollégámat, aki nagyon sok búzát és kukoricát lát Franciaországban, de szeretne több ökológiai területet látni, de hogyha átautózunk Lettországon vagy Litvánián, ahogy az Kanyéta azt említette, akkor, akkor egyre kevesebb terményt látunk, és egyre több ökológiai területet látok Lengyelországban, ugyancsak egyre több dinamikusan növekvő ökológiai hasznosítási területet látok, ami engem nem nagyon tesz boldogá. Látom, hogy a direkt közvetlen kifizetések hektáronként nőnek, nem azért, mert több a pénz, hanem mert egyre kevesebb a művelhető terület és egyre több az ökológiai célú terület. Én annak örülnék leginkább, hogyha a bizottság adatokkal látná bennünket 2004-től kezdődően, azzal kapcsolatban, hogy a művelhető területek mérete hogyan változott a különböző tagállamokban, hiszen reformálni próbálunk, de nem tudjuk, hogy mit nem tudjuk, hogy mi a helyzet, az aktuális helyzet. Én nem láttam sehol ilyen adatokat, lehet, hogy nem tudom, hogy kell, hol kell keresnem, de a segítséget szeretném kérni, hogy mi az egyes tagállamok művelhető területe nagysága az elmúlt tíz évben voltak -e jelentős változások az egyes tagállamokban e tekintetben, hiszen nekem van egy olyan megérzésem, hogy vannak ilyen változások, és amit Kenyéte asszony elmondott néhány perccel ezelőtt, Ugye minél kisebb a kifizetés, annál több az ökológiai hasznosítású terület. Minél alacsonyabb a kifizetés, annál nagyobb, a, a, annál dinamikusabb az ökológiailag hasznosított területek aránya, hiszen a gazdálkodók számára nem kifizetődő a gazdálkodás, a termelés. Azonban ilyen politikák mellett kevesebb lesz a kenyér, úgyhogy ez óvatosan kell bánni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan vitába fogok most beszállni, amelyben eddig nem nagyon vettem részt. Ez az első pillére vonatkozik. Ugyanakkor a 7%-os kérdésre az ökológiai célú oktatásra is szeretnék rátérni hogy kell értelmeznünk ezt a bizottsági dokumentumot, de szerintem egyértelmű és nyilvánvaló, hogy eh, arra kell törekednünk, hogy a biológiai diverzitás, sokszínűséget, eh, azaz a genetikai örökségünket megőrizzük. A mezőgazdaság valójában a természet megszedítéséről szól, azonban olyan eh, mezőgazdaság soha nem létezhet, amely teljes mértékben független a természet hatásaitól, bonyolultságától. Úgyhogy nagyon fontos, hogy úgynevezett folyosókat alakítson ki a vidéki területeken. Svédországban számomra igazándiból az erdészetben fontos ezeknek az ökológiai csatornáknak, ökológiai zónáknak a kialakítása, ahol a sündisznóktól kezdve a bogarakon, katicákon keresztül a cickányokig, pockokig mindenki közlekedni tud. Úgy gondolom, hogy ez akármit is teszünk, akármit is akarunk, alapvető fontosságú az, hogy a genetikai örökségünk megmaradjon. Tehát ha egy kis földterületet ugráltatunk, az nem arról szól, hogy egy követelménynek te, követelmény teljesítsünk, hanem hogy fenntartsuk a biológiai diverzitás sokszínűségét. Eh, az, hogy csak úgy szerűen kijelölünk 7%-ot, az, eh, az önmagában nem megoldás. Tehát úgy gondolom, hogy azt kell vizsgálnunk, hogy eh, a legtöbb gazdálkodó számára az lenne fontos, hogy az általuk művelésben tartott terület új újra mérjék a területeket, és ezt a 7%-ot olyan területekből kell összeállítani, amelyek erdőszegélyek, dűlők, csatorna partok, töltések, nádasok, ezeket kell idevonni, és ezek a biológiai legaktívabb területek. Nem arról van szó, hogy egy, azony, hogy egy bizonyos százaléknyi Eh, szántóterületet eh, ugaroltassunk, hiszen annak biológiai haszna nincsen. A, a szántók szélét, az ösvényeket, a dűlőket, csatornákat, vízfolyásokat, ezeket kell kijelölni erre a célra, ezt tisztázzuk, és ennek alapján kell újra mérni a ténylegesen mért, ténylegesen művelt hiszen arról van szó, hogy a biodiversitást szeretnénk fenntartani a mezőgazdasági területeken, és ezeket az intézkedéseket kell alkalmazni. Nem csak arról van szó, hogy az ugarottatás százalékait teljesítsük, hiszen annak önmagában semmi értelme van, ha nincs, ha így, term, így értelmezzük. Ha azt mondjuk, hogy minden gazdálkodó a művelhető területének 7%-át újrahozhassa, az nevetséges, teljesen, e, teljesen e, ez, ez végtelenül messze van attól, aminek, amire ennek a bolygónak szüksége van. Köszönöm szépen. Elizabeth Jégele, és aztán Garcia úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! az első köszönet részemről az előadókat illeti, de az árnyék előadóknak és köszönetet szeretnék mondani. Úgy gondolom, hogy fel kell ismernünk azt is minden bírált és kritika mellett, hogy ezek a kollégák olyan komoly munkát végeznek, amely elismerésre méltó, és nagyon-nagyon nehéz itt kompromisszumokra jutni, ezt, ezt láthatjuk az eszmecsere folyamán is. Csatlakoznék ahhoz, amit Paulson asszony éppen az imént elmondott, ezt támogatnám én is, sőt, még talán egy lépéssel tovább is mennék. Egészen biztos vagyok abban, hogy egész évben vizsgáljuk meg az Európai Uniók, akkor minden tagállamnak van egy-egy olyan százalékos arány, amelyet teljesíteni tudnának ökológiai jelentőségű területek tekintetében itt ugye arról van szó, hogy fel kell ismernünk azt, hogy a a társadalmunk, amely ugye az adókat fizeti, de ugyanakkor eredményeket is szeretne látni. Tehát, hogy, hogy azt szeretnék látni, hogy a mezőgazdaságban uh, hol vannak az eredmények, és nekünk fel kell térképezni az, hogy hol lehet ilyen eredményeket felmutatni. De ahogyan ezt Paulson asszony is mondta, ez a tagállamok dolga, és lehet, hogy egyes arányokat, területi arányokat újra kell számolni, és akkor annak fényében kell majd követeléseket megfogalmazni a tagállammal szemben, és akkor lehet, hogy a célunkhoz közelebb érünk. Én valamennyi frakciót arra kérnék, hogy ami az ökológiai jelentőségű területekre vonatkozó százalékos arányt életi, arra kérném tehát a képviselőket, hogy próbáljanak meg kompromisszumra jutni. Úgy gondolom, hogy egy kompromisszum nagyon-nagyon értékes lenne, és értékesebb lenne a tárgyalások tekintetében, mint hogyha egyszerűen csak szavaznánk erről. Hogy olyan kompromisszumra jutnánk, amely Ugye az én javaslatom 3%-ról szólt, vannak más javaslatok, amelyek magasabb százalékos arányt neveznek. Tehát, hogyha itt kompromisszumra jutnánk, és Kapulos előadó úr ugye úgy gondolta, hogy a 4-5 ez egy lehetséges megoldás lenne, hogyha itt ebben meg tudnánk állapodni, akkor a problémáknak nagyon nagy részét ezzel meg is oldanánk, és aztán a tagállamoknak a feladata az, hogy hol vannak a területek, amelyeket az adott százalékban ökológiai jelentőségű területként kellene hasznosítani. Biztos, hogy megvannak ezek a területek. Aztán egy másik nagyon fontos pont, amelyre szeretnék kitérni, Kapolos Santos úr is beszélt, nem elnézést, Danton úr beszélt erről a, az állami intervenció, a magánraktározás, és véleményem szerint az exporttámogatások is ide tartoznak. Tehát ugye itt arra volt szó, hogy az exporttámogatásokat el kellene utasítanunk, azt gondolom, hogy többség ezt támogatni. Én is azt mondanám, hogy az ezzel kapcsolatos költségvetési tételt nullánál nullában határozzuk meg, de magát a költségvetési sort tartsuk meg, hogy legyen itt mozgástérünk. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság ezt megérdemli és hát nyilvánvalóan fontos, hogy az export támogatásokat ne arra használjunk fel, hogy más piacokat ezzel um, um, megzavarjunk, de vannak olyan helyzetek, amikor enélkül is szükség lenne export támogatásokra, és ezért azt gondolom, hogy ezen el kellene gondolkodni, és hogy igen, tartsuk meg legalább a költségvetési sort, mint olyant. Ami pedig a második pillért illeti, és az agrár környezetvédelmi intézkedéseket. Hát itt valóban bűvész mutatányra van szükség. Ugye az első pillér és a második pillérben a környezetvédelmi intézkedéseket össze kellene hangolni, és hát úgy gondolom, hogy itt a, jó lenne, hogyha az alap, a referenciaértékek értékek nem nőnének meg nagy mértékben. Ha jól értelmeztem, akkor jó irányba haladunk az iránt, hogy az általam korábban nagyon kritizált diszkriminációt az ökológiai és a hagyományos üzemek között eh, most már megszüntessük. Úgy látom, hogy ez a diszkrimináció most már megszűnik, és hát az első pillérben az intézkedések sora, ugye én is azt kívántam, hogy, hogy, hogy eh, egy hosszabb lista legyen, de most már ugye kiderült, hogy mégiscsak észszerűbb az, hogy ezt tisztában, rövidítve fogalmazzuk meg ezeket az intézkedéseket, egy szűkebb listát álltunk össze, és számomra, ha már ez a diszkrimináció megszűnik, akkor támogatható is ez a szűkített lista. És akkor lenne még egy kérdésem a bizottsághoz, hogyha márciusban végül esetlegesen szavazunk erről, akkor a tanács és a bizottság számára, akkor mi még súlyjal bíró tárgyaló partner leszünk, vagy pedig akkor a tanács és a bizottság az egyes cikkek tekintetében egymást között fogják megoldani, és lehet, hogy minket esetleg megkerülnek, hogyha az egyes cikkek esetében mi nem tudunk igazán határozott álláspontot képviselni. Ez minden, a válasz erre a kérdésre minden érintettől várnám, hiszen ez egy alapvető probléma a parlament számára. Köszönöm. Grazie Elisabeth, eh, noi sicuramente come commissione... Köszönöm. Nos, Agri szakbizottságként eh, meg lesz a feladatunk a Lisszaboni eh, szerződés meghatározó, hogy mit kell tennünk Care di stare nei tempi. Többen szeretnének beszélni, úgyhogy sorban megadom eh, a szót a kollégáknak. Köszönöm szépen, természetesen csatlakozom a kollégáimhoz abban, hogy gratuláljak a jelentéstevőnek, és az árnyék jelentéstevőnek óriási munkát végeztek. Ezen kívül ugye ennek a bizottságnak viszonylag kis tapasztalata van ilyen nagy eh, témákban, együttöntési eljárásokban a tanácsal, úgyhogy ehhez képest igazán nagy munkát végeztek hosszú utat jártak be. Azt hiszem, hogy ma az alapvető célunk eh, itt a szakbizottságban az, hogy eh, eh, biztosítsuk a mezőgazdasági állattenyésztési szektornak az életképességét a következő időszakra, hogy olyan mezőgazdasági és állattenyésztési politika legyen, amely nem csak az első 6-7 évre érvényes, hanem utána is biztosítja 2020-on túl is a, a jövőnket. Ezért nagyon érdekes számomra sok minden, ami elhangzott, különösen amit arról mondtak, hogy milyen is az egész európai jövőkép, és milyen a tagállamok jövőképe. Úgy gondolom, hogy mindenek ezt, egy, ezt egyeztetni kell, ugye az első és a második pillér közötti átadalások kapcsán ez a 15%-os mennyiség úgy gondolom, hogy itt valóban közös jövőképre van szükség, a tagállamokban fejlődik a helyzet, alakul a helyzet Spanyolországban. A, például már 7 éve beszélünk erről, ugyanakkor nem sikerült megoldani. Spanyolországban e, e, e, nagy fejlődésre került sor a mezőgazdászok állatanyészték körében. Minden országnak megvan a maga útja, Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk például, hogy ezen a közös jövőképen belül természetesen képesnek kell arra is, hogy a különböző tagállamok különbözőségeit figyelembe vegyük. Ez a 10 vagy 15 százalék például, amelyet áthelyezünk a második pillér hatája alá ez nem tűnik nekem túlságosan kiegyensúlyozottnak, hiszen vannak olyan tagállamok, mint Spanyolország például, ahol már most is a, a pénz több mint 30% a vidékfejlesztési sebből. Ez ugye a környezet, a mezőgazdasági környezetvédelmi célokat szolgál. És hogyha ezt az összeget csak erre célra használjuk, akkor ez bizony csökkenteni fogja az alkalmazkodási lehetőségeinket. Eh, vannak nyilván olyan városok, ahol eh, ezt a eh, küszöböt nem éri el a jelenlegi tényadat, ugyanakkor a különböző országokban más és más a helyzet, ezt figyelembe kell vennünk, mások a territoriális reális viszonyok. Ezen kívül a, nyilván szükség van a konvergenciára, meg kell ezt valósítani, kiegyensúlyozott fejlődésre van szükség, és ebben nagy lelkűnek kell lennünk, és nagyon óvatosnak kell lennünk, ahogy ezeket az intézkedéseket megvalósítjuk. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy alkalmazzuk a józan paraszti eszünket, hiszen hogyha nagyon extrém pozíciókat, álláspontokat veszünk föl, és hogyha bármelyik tagállam vagy bármelyik ö, ö, frakció túlságosan szélsőséges hozzáállást tesz magáévá, akkor az problémákat fog okozni. Nem feltétlenül most, hanem 2020-tól kezdődően például Danton asszony ö, említette ezt a listát, ugye a dokumentum menekletében. Itt mindannyian más-más ágazatokról beszélünk, amelyek fontosak. Én, nekem például van egy, nekem is van egy ö, ö, módosítási javaslatom a nyúltenyésztéssel kapcsolatban, amivel soha senki nem foglalkozott. Úgy gondolom, hogy ha a saját területünk érdekeit nem képviseljük, akkor, akkor nem fogunk előre haladni ezzel. Úgy gondolom, hogy nagy lelkűnek kell lennünk, és kegyensúlyozatnak kell lennünk, és bízom abban, hogy minden partner ugyanerre képes lesz. Bene, grazie. Adesso Martin Osling, e poi... Köszönöm szépen. Martin Heusling, majd Latford asszony. Engem egy kicsikét fel háborított Dress úr megjegyzése, melyek szerint bizonyos intézkedések nem észszerűek. De mit kezdjünk ezekkel, hogyha ezeket már bejelentünk, bejelentettük, és kompromisszumra törekszünk? Itt, ami az ökológiailag érintett területek százalékát illeti, de azt is én ezt le fogom szavazni, és nem nyilvánvalóan a legerősebb frakció megnehezíti majd a helyzetet. Úgyhogy a tárgyalások kapcsán mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy kompromisszumokat érjünk el. Én tudom, hogy Bajorország Európa közepében, közepén egy tiszteletre méltó hely, de nem mondhatjuk el, hogy minden rendben van a mezőgazdaságban, eh, ha gondolunk itt a zöldes kizöldítésre, vagy az ökológiai sokszínűség megőrzésére. Eh, nyilvánvalóan a gazdáknak is eh, pontosan tudniuk kell, hogy az ilyen vitatott helyzetben mithez kezdjenek. Úgyhogy ezeket meg kell fontolni, hogyan lehet kompromisszumot elérni. Remélhetőleg végül is a rugalmasság irányába tudunk elmozdulni, és az egyes tagállamokban a kizöldítés egy eleve nagyon költségigényes politika vagy egy célkitűzés lesz. Ezt mindenféleképpen körültekintően kell majd meg megközelítenünk, és olyan egyértelmű intézkedésekre van szükség, amelyek megvalósíthatók és amelyek az egész Európában északtól délig bezárólag mindenhol érvényesek lehetnek. Nem indulhatunk javul, hogy a zöld intézkedésekre kevesebb támogatást fordítunk. Ez egy az sem járható út azonban, hogy ezek önkéntes lépések legyenek. Még két megjegyzésem lenne. A tájékoztatási kötelezettség, a nyilvánosság tájékoztatása, ezt én is támogatom. Itt a kódok elhangzottak, lehet, hogy ez egy kicsikét túlbonyolítaná a rendszert, ezzel nem értek egyet, ugyanis már eddig is van egy átláthatósági, áttekintetőségi kötelezettség az EU-ban, és ezt, hogy milyen eredményeket hoz, nyilvánvalóan meg kell fontolni, de a támogatások indokoltak, ezeket kell indokolni és egyértelműen közvetíteni, és pontosabban, mint ahogy történt ez eddig, ami a második pilléren belül a kockázatkezelést illeti. A szakbizottságunkban nemrégiben volt egy meghallgatás az amerikai agrárrendszerről, és ott a kockázat elhárításról, az Egyesült Államokban az asszály idején ez különösen fontos szerepet kapott, Úgyhogy ezt végig kellene gondolnunk, hogy a második pillér keretében hogyan kezeljük ezt, illetve hogy közpénzekből hogyan támogassuk. És még a milyen az informális tárgyalások a tanácssal még nem döntött a plenáris és addig a szavazásig csak informális csatornákon folyhatnak a megbeszélések. Minden esetre ezt is valahogy definiálnunk kell. Nem tudom, hogy bizonyos pontokban, amiben már a tanácssal megállapodunk, a plenáris is bevonódik, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hatással jár, tehát egyfajta hatásfelmérést is el kell végeznünk az egyes intézkedésekkel kapcsolatban. Felder, poi Jim Nicholson, Glattenfelder, i tempi per favore. Glattenfelder. Két kérdésről szeretnék beszélni, az egyik a Horvátország csatlakozása és a cukorkvóták ügyének összefüggése. A másik pedig egy korábbi felszólalással függ össze, amelyik a magyarországi földbérletekre vonatkozó megjegyzéseket tartalmazott. Sajnos az Európai Bizottság Horvátország csatlakozásakor nem vette figyelembe azt, hogy Horvátország évente 30 ezer tonna izocukrot importál az Európai Unióból. Azért nem vette figyelembe ezt az Európai Bizottság, mert a bizottságnak az volt a véleménye, hogy a cukorkvótákat meg kell szüntetni. Következésképpen ezt a korábbi horvát importot, ezt nem is szándékozott a kvóta rendszerbe beépíteni, mondván, hogy az úgyis meg fog szűnni. Megjegyzendő, hogy persze a horvát belépés és a kvótarendszer megszűnése között is több év eltelik, tehát ez a 30 ezer tonnányi kieső termelés a régi tagállamokban, ez problémát okoz, és egyébként problémát okoz Horvátországban is, mert a horvát élelmiszeripar nem tud izocukorhoz hozzájutni, kénytelenek lesznek majd valószínűleg Brazíliából importálni cukrot, de ezt a cukrot a technológia mássága miatt nehezen fogják tudni felhasználni azokban az üzemekben, ahol eddig izocukrot használtak föl. A parlamentnek most úgy tűnik egyre inkább az a véleménye, hogy fönt kell tartanunk a cukorkvóta rendszerét, viszont emiatt fontos, hogy figyelembe vegyük a korábbi horvát importot, ezt a 30 ezer tonnányi importot, és a régi tagállamoknak a kvótáiba be kell építenünk ezt a 30 ezer tonnás horvát import mennyiséget a piaci zavar elkerülése érdekében, mind a horvát élelmiszeripar érdekében, mind pedig az európai izocukorgyártók érdekében. Úgyhogy kérem, hogy ezt majd a, a jelentéstevő legyen szíves figyelembe venni, erre a javaslatainkat majd meg is fogjuk adni. A másik kérdés, amiről beszélni szeretnék, az a magyarországi földbérletek ügye. Ugye itt az előbb elhangzott egy olyan teljesen fals, téves információ, amit talán némiképpen politikailag motivált forrásokból szereztek be, miszerint Magyarországon 1 millió hektárnyi földterületet juttatnak olyanoknak, akiknek semmi közük nincs a mezőgazdasághoz. Most ez, ez teljesen tévedés. Tehát Magyarország túl kicsi ország ahhoz, hogy itt 1 millió hektárnyi földről, földdel rendelkezzen bárki. Eddig 20 ezer hektárnyi állami tulajdonú föld került bérbeadásba összesen 1200 családi gazdálkodó részére. Eh, ez ugye azért történik, mert eh, korábban Magyarországon az állami tulajdonú földeket nagy birtokoknak, eh, több ezer hektáros, néha több tízezer hektáros gazdaságoknak adták bérbe. Ezek a bérleti szerződések most lejárnak, és az új kormány kis gazdaságoknak adja bérbe. Átlagosan 16 hektárnyi földterület jut egy gazdaságnak, és csak azok a gazdaságok nyújthattak be pályázatot ezekre a földekre, akiknek az árbevétele már most is legalább 50%-ban mezőgazdasági bevételből származik, illetve akik vállalják, hogy a jövőben majd a bevételeiknek az 50%-a mezőgazdasági eredetű lesz. Ez azért fontos, hogy a, család, hogy a, a, a most pályára álló fiatal gazdák is tudjanak pályázatot benyújtani. Egyébként a kiosztott földterületnek a 20%-a az fiatal gazdákhoz került. És van még egy nagyon fontos kitétel, hogy minden két hektár után egy állategységgel kell növelni a meglévő állatállományt, csak ekkor lehet a pályázatot benyújtani. Ezt fontosnak tartottam elmondani, hogy elmondjam azt önöknek, hogy ilyen téves információkra ne alapozzák a közös agrárpolitika támogatásainak elleni támadásaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nicholson úr, majd Andrei kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, én igyekszem minél rövidebben eh, szólni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament és a szakbizottságunk eh, pozitív képet sugaljon a jövőben is. Viszont eh, azt is be kell látnunk, hogy a január végén kitűzött szavazás a szakbizottságban, illetve a márciusi plenáris szavazás rámutat arra, hogy milyen fontos a tempó, és remélhetőleg júniusig sikerül elfogadnunk a véleményem szerint már most legvalószínűsíthetőbb változatot. Nem akarok én most itt vitatkozni mindenki mondhatja, hogy majd minden tökéletes lesz. Nyilvánvalóan vannak olyan megállapodások a néppárt és a szocialisták között, amelyet a többség támogat, de lehet, hogy a fennmaradók többsége nem támogat. És én egyelőre nem értek minden egyet mindaddig, amíg a legutolsó pont is nem tisztázódik. Lehet, vannak olyanok is, akik tartanak attól, hogy nem születik megállapodás, ami pedig a zöldesítést illeti szerintem ez maximális ellen, vagy ellenvéleménybe fog ütközni. Hasling úr utalt Bajorországra, a néppárt vezetőjére, néppárti frakció vezetőjére. Itt nem mindenki osztja ezt a véleményt, nyilván mindenkinek megvan a joga, hogy vitassa ezt. Abban azonban egyet kell értenünk mindannyiunknak, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, És amit én eddig láttam és hallottam, ez mind arra utal, hogy ez inkább növekszik, semmint hogy csökkenne. A gazdáknak eszméletlen mennyiségű bürokratikus eljárásnak kell megfelelniük. Tehát az átláthatóság és a nyilvános tájékoztatás, ez rendben van, de egy dolgot azért legyünk figyelembe, amikor az én régiómban az ilyen tájékoztatása sor került, akkor ebből az, az derült csak ki, hogy a legidősebb, már hagyományosan gazdálkodókat támadta mindenki, mert hogy micsoda támogatásokat kaptak. Tehát a nyitottság, a tájékoztatás, az áttekinthetőség kapcsán azért ne feledkezzünk meg arról, hogy valaki egyszer csak egy látogatót kap az éjszaka közepén, mert ilyen jellegű támadások jelentek meg róla. Tehát azt hiszem, hogy nem feltétlenül ez a járandó út. Rendkívül sokat elértünk, még hosszú út áll, áll előttünk, de egy dolog biztos. Amíg mindent el nem fogadunk és meg nem állapodunk mindenben, addig semmiben nem állapodtunk meg. E Köszönöm szépen, Jim. Ez egy nagyon világos Elsfoglásodos pedig Andrew kapja meg azt. Köszönöm szépen, elnök úr! Részemről szeretnék gratulálni és köszönetet mondani az árnyék előadóknak, hogy ezt a nagyon fontos munkát még nem fejeztük be, ez igaz, még hosszú út áll előtt, de ez a hihetetlen mértékű munka, amelyet elvégeztek, az mindenképpen ismerősen méltó. Ugye most a, a költségvetési korlátozások is nehezítik a munkát, és ha a legutóbbi információkat megha megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy itt az újraosztás és a konvergencia körül forog. Ezek nagyon nehéz kérdések, és ezek valóban a 2014 és 2019 közötti időszakra nézve komoly változásokat hozhat. Az intervenciók szerkezete egyértelműen meg fog változni, és ezzel komolyan foglalkoznunk kell. És hát itt különböző elemeket különböző szempontokat kell figyelembe venni, egyrészt ugye a vidéki fejlődés, a vidékfejlesztés kérdése, Kapula Szántos úr beszélt erről, itt ugye hátrányos természeti adottságú területek is külön problémát képeznek, itt nem sikerült még mindent pontosan meghatároznunk, mi, mi történik tehát ezekkel a természetvédelmi területekkel, a reformon belül tartjuk ezeket, vagy a reformon kívül kívánjuk ezeket szabályozni, én úgy gondolom, hogy minél hamarabb meg kell határozni, hogy melyek is ezek a hátrányos természetadottságú területek, és igen, a reformon belül kellene ezeket kezelni, és nem kellene későbbre hossz, halasztani e, e, ezek megtárgyását. Úgy gondolom, hogy itt szoros az időkeret, mindenképpen foglalkozunk kell ezekkel a kérdésekkel. Aztán az intervenció kérdése, a, az 50 55 százalékra történő emelés, a, az agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre fordított forrásoknak. Úgy gondolom, hogy, és ez a munkacsoportokban is elhangzott, hogy ezt a területet ki kellene bővíteni, a Natura 2000, a víz irányelv, mindezek a szempontok, és még szerepet kellene, hogy játszunk. Nem szabad ezeket külön kezelnünk, itt mindent egységesen uh, figyelembe kellene vennünk. Ami a kézöldítést illeti, ezt úgy értettem, hogy itt még távol állunk a kompromisszumtól, és, és úgy gondolom, hogy itt is ezen belül a diversifikációval kellene még alaposabban is foglalkoznunk. Ami pedig azt illet, hogy hogy a legkülső területeken az üzemek 75%-a gyepterületből fog állni, ez is egy érdekes felvetés, és, és hát nem tudom, hogy ezen kívül biztosítató támogatásával egyenlőtőkűség alapján történő támogatás. És hát itt a támogatási arányokat is úgy gondolom rugalmasan kellene kialakítanunk, már csak azért is, hogy a, különböző szövetkezeti kezdeményezéseket is támogatni tudjuk. Ami pedig az átláthatóságot illeti, igen, szükség van erre is, de úgy gondolom, hogy meg kell határozni, hogy melyek azok az elemek, amelyeket valóban nyilvánosságra kell hozni. Úgy gondolom, hogy nem lehet ezt eh, hogy nem lehet a lakosok számára ömlesztve megadni ezeket az adatokat, anélkül, hogy megmagyaráznánk, hogy az egyes számadatok pontosan mit is takarnak. Úgy gondolom, hogy itt ö, ö, valóban ö, meg kell vizsgálni, hogy pontosan miből állnak ezek a támogatások. Aztán az átcsoportosítás egyes és kettes például között Danten úr beszélt erről. Úgy gondolom, hogy e, ez kapcsolódik a bor ágazathoz is, és a biztos úr úgy tűnik, hogy reagált a borágazati tagállami és szakértői kérésekre, és hát és hát láthatjuk ugyanakkor, hogy az administratív része ennek még lemaradt, hát itt a, a magas szintű munkacsoport már foglalkozik a kérdése, de itt még nagy a lemaradás, és és az itteni változások a teljes ágazatot eh, eh, módosítatják, nagyon óvatosan kell megvizsgálnunk itt a változtatásokat. Itt vannak valóban komoly gazdasági és területi kockázatok, amelyeket figyelme kell venni, és az a borágazatot érzékenyen érinthet. Köszönöm szépen Peter Ryans, és aztán Dolfman kapja meg a szót. Ugye már nagyon sok érvet hallottunk, olyanokat is, amelyeket már ezelőtt is többször hallottunk. Én egy fontos területre szeretnék hivatkozni, hogyha agrár politikáról beszélünk, az ugye mindig egy hét évre szóló politika, ez egy hosszabb időszak, és a mezőgazdasági üzemek számára ugyanakkor még a hét év is egy viszonylag rövid időszak, tehát egyelőre még az előző két reform is hatással van az üzemekre, itt szükség van arra, hogy tervezni tudjanak a mezőgazdasági üzemek, és hát nem olyan egyszerű az, hogy itt folyamatosan váltott lovakkal haladjunk előre, és azért, mert a politikai szinter változik, akkor öm, ö, újabb és újabb változásokat hozzunk a mezőgazdasági üzemek számára, és hát még kell gondolni azt is, hogy ez mivel jár az üzemek számára, hogyha 7 évente állandóan más irányba húz az a szekér, akkor ez, ez mindig újabb és újabb befektetéseket, terheket, bürokráciát hoz magával. Éppen ezzel tudatában kell lennünk annak, hogy felelősséggel kell itt politikai változtatásokat eszközölni. Egyszer liberalizálni akarunk, egyszer kevésbé akarunk liberalizálni, egyszer akarjuk növelni a termelést, hét év múlva azt mondjuk, hogy a termelést csökkenteni akarjuk, és inkább a környezetvédelmet akarjuk támogatni ugyanazokon a mezőgazdasági területeken. Tehát mindig újabb és újabb célokat tűzünk ki, amelyeket aztán a tagállamok nem is tartanak be. Mm, nem szabad, hogy itt egy ilyen váltogazdaságot folytassunk, eh, akkor a betartását a szabályoknak is jobban tudnánk biztosítani. Itt ugye, ugye a termeléshez kötött, a termeléshez nem kötött támogatás is ugye változó, az egyes tagállamok még az egyik reform alapján támogatnak, másik tagállamokban más helyzet, és ez a gazdasági üzemek számára nagyon, nagyon nehéz helyzetet teremt, és a politika hitelességét, a mi munkánkat és nehezíti ezt. A felelősség azt jelenti, hogy felelősebb bánunk azzal is, amelyet ezt megelőzően elhatároztunk, és amelyet is ki kell tartanunk. Aztán ami a az átláthatóság körül vitát illet, igen, szeretnénk, hogyha az adófizetők pénzét átláthatóan számolnánk el, és látnák az adófizetők, hogy hol történik hol költik el ezeket a pénzeket. De ugyanakkor az egyes érintettek jogait nem szabad megsérteni, és az Európai Bíróság ítélete ezt tisztázta, és úgy gondolom, hogy nekünk a az Európai Bíróság ítéletet kell tükröznünk. Igaz, hogy nem szabad teljesen anonimmá tenni ezeket a támogatásokat, de nehéz meghatározni, hogy hol van a középút. Úgy gondolom, hogy az átláthatóság olyan, mint a só a levesben. Sok sóval egyszerű elhetetlen a leves, só nélkül meg szintén nem ízik senkinek. Tehát jó lenne itt a megfelelő egészséges mértéket megtalálni. A túl sok vagy rosszul megfogalmazott átláthatósági követelmény kárt okozhat, és lehet, hogy pont azokat támadja majd, vagy károsítja, akiket mi nem szerettünk volna hátrányosan érinteni. Tehát ezt nagyon intenzíven át kellene még gondolnunk, mielőtt itt elhamarkodottan döntés hozzánk. Köszönöm szépen, köszönjük Brétet, most pedig Dorfman úr kapja meg a szót, majd a bizottsági a szó. Herman, köszönöm szépen az el, elnök úr, én csak azért kértem szót, mert a Hozling kolléga által elmondottakat szeretném kommentálni a kockázatkezeléssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy itt azért bele kellene gondolnunk abba is, hogy néhány tagállamban, és hát megértem én Hozling úr álláspontját német szempontból, ez érthető. Vannak olyan tagállamok, ahol a, a környezeti károk elleni biztosításokat akár kormánykézből is támogatják, így van ez Spanyolországban vagy Oroszországban. Én magam egy olyan régióból származom, ahol a mezőgazdasági termékeket kb. 400 ezer euróval biztosítják, és a gazdák csak egy részét fizetik ennek a biztosítási díjnak, és már jó ideje az első a 68. cikkéből támogatja az EU ezeket a biztosítási díjakat. Nyilván lehetne itt kölcsönösségi alapon a kockázatkezelést megoldani, de egy ilyen um, fajta alapnak is megvannak a határai, a korlátai, lehet, hogy túlságosan kockázatosabb állna, hogyha nem lenne viszont biztosítás, ez a kölcsönös kockázatkezelési alap, tehát sok tagállamban nem is lenne feleltető, mert nincsenek meg a feltételek. Olaszországban az elmúlt évtizedekben a kockázatkezelés esetében a hagyományos biztosítók jobban működtek, mint ez a kölcsönös kockázatkezelési alap, és ezért szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy nem szabad a, itt a gyermeket a fürdővízzel kiönteni, hiszen itt vannak olyan biztosítottárságok, amelyek ezzel keresik a kenyerüket a környezeti károk biztosításával, és hát ha megnézzük az elmúlt években, nagyon sok környezeti katasztrófa történt, és akkor nem volt ez túl nyereséges a biztosítótársaságok számára, és hát ezért nem szabadna elhamarkodottan itt döntenünk, meg kell vizsgálni a tagállami helyzetet, és köszönjük szépen. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi hozzászólónak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eszmecsere volt, amelyet itt folytatunk, most pedig a az előadókat, árnyék előadókat kikérném arra, hogy vegyék is figyelembe azt, amit elhangzott a mai ülésünket. Ugye nagyon sokszor az a helyzet, hogy, hogy az üléseken kevesen vesznek csak részt, de ma igencsak ö, sokan részt vettek az eszmecserébe, és ez, ez más volt, mint a megelőző alkalmakkor, és most arra kell odafigyelnünk, hogy, hogy hogy ne olyan kompromisszumokat fogalmazunk meg, amelyek nem élveznek széles körű támogatást. Ez a vita tehát fontos volt még akkor is, hogyha kicsit tovább tartott, mint azt terveztük. Köszönöm a bizottságnak, hogy meghallgatta mindezt, most pedig uh, Giuseppe Pacsignak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök Köszönöm szépen, én is szeretném elismerni azt a munkát, amelyet ez a szakbizottság elvégzett, és néhány kommentárt, megjegyzést tenni a közvetlen kifizetése vonatkozó szabályozásra és a single cmo kapcsolatban. Aztán átadnám a szót majd kollégáimnak, hogy ők is elmondják a véleményüket a többi rendeleti kezdeményezésre. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, úgy gondolom, hogy lassan-lassan körvonalazódik az általános megállapodás. A, a felső korlát ugye kérdés, hogyha a felső korlát túlságosan magas, akkor a diszkriminációra kerülhet sor az Európai Unió farmerei gazdálkodói között ez aggályos. Ugye mi az átlagos farm méretet, 25 hektárt javasoltuk indikátornak, ami a kis gazdálkodókra vonatkozó programot illeti, szeretnénk, ha nem lenne olyan rendszer, amely túlságosan sokat felhasználna a, a közvetlen kifizetésekre szolgáló forrásokból, de jelentős egyszerűsítést szeretnénk bevezetni és szeretnénk e- előnyt biztosítani a kis vállalkozók számára, úgyhogy készen állunk arra is, hogy megvitessük e, e, a javaslatot e, e tekintetben. Ami a greeninget, az ökológiai területek bővítését illeti, Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egyszerűbb és rugalmasabb megközelítésre van szükség, de közös megközelítésre. És ezt hangsúlyoznám, egyszerűbb, de közös megközelítésre van szükség. E tekintetben bátorító volt számomra az, amit jelentéstevő megfogalmazott, hogy ekvivalenciákat használjunk annak érdekében, hogy egyszerűbb és rugalmasabb megközelítést tudjunk elfogadni hogyha az agrokörnyezetvédelmi intézkedések keretein belül van olyan erőfeszítés, amely már a greeningen tovább megy, akkor úgy gondolom, hogy itt, itt tekinthetjük úgy, hogy a greening ekvivalenciát teljesítették. Az ökológiai hasznosítási területek kapcsán egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy az a célunk, hogy a biológiai sokszínűséget megőrizzük. Ezt szeretnénk elérni. Nem arról van szó, hogy ugorotassunk egy területet és kész, nem azt akarjuk, hogy összességében egyszerűen csökkentsük a termelt területeket. Azt szeretnénk, hogyha az ökológiai hasznosítás a területek félretételének volna értelme. Ami az élelmiszer biztonságot illeti, itt gyakorlati célokra van, gyakorlati megoldásokra van szükség. Először is érdemes lehet egy közös megközelítést elfogadni az környezetvédelmi hasznosítási területeken például, ahol gazdálkodók bizonyos csoportjai közösen tudnák elérni a célokat. Végül a kis mellékes megjegyzésként hajlandóak vagyunk természetesen adatokat szolgáltatni, ahogy ezt az alelnök Vazsovszki úr kérte, és most átadom kollégámnak a szót Érzsinek. But, uh, it was uh, very good. Nagyon jó volt hallani azt, hogy a második pillérre vonatkozó bizottsági javaslat kapcsán nem volt jelentős véleményedérés. Uh, Ugyanakkor jó néhány fontos módosító benyújtására sor került kapod a Santos jelentéstevőtől és az árnyék jelentéstevőtől, de említhetném az erőnalkozó bizottsági tagi megjegyzéseket is. Hagyj koncentráljak eh, néhány kérdése csak ezek közül, amelyek kapcsán még mindig vannak eh, véleménykülönbségek. Először is a hangsúlyoznom kell, hogy a jelenlegi rendszer, amely hátrányos természetadottságú területekre vonatkozik. Itt különböző indikátorok vannak. Nagyon hosszú vita folyt arról, hogy ezt a rendszert hogy kell megváltoztatni, hiszen nagy a kockázat annak, hogy kompenzációt fizetünk olyan területekért, amelyek valójában nem ö, ö, ilyen hátrányos helyzetűek jellegüknél fogva. Ezért olyan rendszert kellene javasolni, amely tudományos elemzésekre alapul, nyolc biofizikai kritérium alapján. Anélkül, hogy részletekbe mennék, hagyd mondjam el, hogy nagyon sok rugalmassági elem létezik, lehet például átmeneti időszakokat alkalmazni a rendszerből kivont területek kapcsán, vannak egyéb elemek is, amelyeket a tagállamok alkalmazhatnak a rendszer finomra hangolásában, hogy igazán jó működjön a rendszer idővel. Úgy gondolom, hogy ennek a reformnak, rendszerreformnak a további halogatása egyáltalán nem jelenti a megoldást. Ehhez képest fontos lenne, hogy a konkrét tagállami szinti problémákat kezeljük, és eznek a megoldásai rendelkezésre állnak, ezt meg lehet csinálni. Ami a kockázatkezelést illeti a második pillér hatája alatt, e tekintetben szeretném elmondani, hogy elemzésünk szerint sokkal jobb és sokkal egyszerűbb a bizonyos kockázatokat a második pillér hatája alatt kezelni. Bizonyos tagállamokban már vannak nemző rendszerek, olyan, olyanok, amelyek megfelelnek a bizottsági második pilléres javaslat elképzelésének, és azt gondolom az is fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy a második pillér hatája alatt a tagállamok mérhetik fel és dönthetik el, hogy szükség van arra, hogy ezt a rendszert bevezessék, vagy nincs. Úgyhogy elég nagy e, a rugalmasság, amelyet a tagállamok élvezhetnek a tekintetben, hogy a kockázatkezelési intézkedéseket e, a második pillér hatája alatt hogyan e, valósítják meg. A második ügy, amiről beszélnék, ez a 25, 25 százalékos arány a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedések finanszírozásában a teljes összegből. A 28-as programban bekezdésre hivatkoznék. Ott ugye legalább 25% van meghatározva a második pillérből. három intézkedése, itt a klímaváltozás, az organikus, tehát a biogazdálkodás, illetve a harmadik pedig a hátrányos helyzetű területek kérdése. Azt gondolom, hogy az lenne a célunk, hogy az eredmények elérésére koncentráljunk, és ne pénzügyi megközelítést alkalmazzunk ne tengelyenként költsük a pénzünket, hanem az eredményeket próbáljuk meg elérni. Ezért javasoltuk azt, hogy hogy legyen egy minimum költség, minimum ö, ö, arány meghatározva a 28-as preambulum bekezdésben az ilyen célú kiadásokra. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy jelezzék, hogy mennyire fontos ez a kiadás, és a véleményünk szerint ez jó kompromisszum lehet, eh, mert így figyelembe tudjuk venni a különböző tagállamok, illetve a képvisel, parlamenti képviselők álláspontjait. Fölvetődött még egy kérdés, mi szerint nincs olyan eh, intézkedés, amely több rugalmasságot biztosít a gazdálkodók számára, hogy különböző politikai programokban agrárpolitikai programokban részt vegyenek. Ezzel kapcsolatban két dolgot említenék. Még a jelenlegi eh, eh, eh agrárpolitikai fejlemények eh, keretei között is vannak lehetőségek tagállami szinten arra, hogy eh, olyan pénzügyi eszközöket határozanak meg, garancia alapokat például, kölcsönhitel alapokat, amelyek pontosan ezt a célt szolgálhatják. Tehát a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy eszközöket biztosítsanak a gazdálkodók számára arra, hogy kihasználhassanak minden a második pillér hatája alatt rendelkezésre álló lehetőséget, és ezzel megadom a szót kollégámnak. Make some comment. Köszönöm néhány megjegyzés az átláthatósága kapcsolatban, amely ugyancsak felmerült ebben a vitában. A bizottság javaslatát arra alapozta, hogy az európai polgárok többsége e, szeretné a mezőgazdasági kifizetésekben az átláthatóságot. Úgy érezzük, hogy ez a pénzügyi szabályzat, az, amely, amely most került elfogadásra, felszólítja a szabályozót arra, hogy e, biztosítsa az átláthatóságot, ugyanúgy, ahogy minden más európai kifizetési ágazatban is. Ezen kívül az Európai Bíróság nem cáfolta az átláthatóság jogosságát, egyszerűen csak kritizálta azt, hogy ahogyan az átláthatóság a korábbiakban megvalósult, az nem a legmegfelelőbb módszer. Nyilvánvalóan szükség lehet a magánéletszentségének védelmére, Például lehet egy küszöböt alkalmazni, amely érték alatt nem kell az információkat nyilvánosságra hozni. Alapvetően három típusú módosító volt, az egyik egyszerűen törölte volna a törvénykönyvekből az átláthatóságot, aztán voltak olyanok, amelyek, olyan módosítások, amelyek összesített, vagy statisztikailag összesített adatokra vonatkoztak volna. Ezt nem tudjuk elfogadni, mert úgy gondoljuk, hogy ez, hogy ez az átláthatóságot teljes mértékben megszüntetik, és nem felelnek meg annak azoknak az elveknek, amelyeket a felszólásom elején meghatároztam, megfogalmaztam. Aztán volt olyan javaslat, amely azt mondja, hogy eh, egy kód alkalmával, vagy egy kód alkalmazásával hozzuk nyilvánosságra az adatokat. Eh, nem, eh, eléggé kétséges az mi szemünkben az, hogy ez megfelelő lenne, hiszen ha kódokkal eh, tennénk ezt lehetővé, akkor az éppenség az átláthatóságot eh, erősíteni, valójában akik az adatokat olvassák, azok éppenséggel kíváncsiabbak lennének. Eh, ugyan kit takarhat ez a kód, nagyon sok bizonytalanságot teremtenénk ezzel, miért nem csináljuk azt egyszerűen, hogy közöljük a neveket, meg az adatokat, és akkor minden világos, minden egyszerű, senki nem, senkiben nem merül fel gyanú, aggály, kétség. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nincs semmi okunk arra, hogy itt különböző kivételt tegyünk. Végső megjegyzés. Az egyik módosító azt javasolja, hogy az átláthatósági eh, eh, nyilvánosságra hozatalt azt a bizottság hajtsa végre. Eh, csak hogy itt ugye a hatályos jogszabályok azt érek elő, hogy ezt a tagállamnak kell megtennie. Természetesen hajlandók vagyunk arra, hogy a tagállami szövegeket javítsuk, továbbfejlesztjük, tökéletesítsük, és szívesen együtt dolgozunk a képviselők bármelyikével azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy tegyük meg, minden esetre maradunk annál az elvnél, hogy az adatok nyilvánosságra hozzátalált névvel kell megtennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tulajdonképpen szakbizottsági ülésünk végére értünk, de szeretném megadni a szót Isabel a lelnöknek, aki el szeretne nekünk mondani azt a gondolatot, hogy a 27 tagállami agórát eh, meg kellene szervezni. Tegnap a koordinátorok ülésén ezt megbeszéltük, tehát a szakbizottság ülésnek vége van, de azért megadom a szót az alelnök asszonynak, és szeretném figyelmeztetni közben önöket, hogy a következő ülés eh, november 26-27-én kerül megtartásra.